elképzelni, hogy a 2010-es összeg elég lenne, és ez a maradék, ez a 2,15 század milliárdot, hogy ezt majd a tagállamok adják össze. Ezért van mindenképpen feltétlenül szükség arra, hogy a költségvetési tervezetet még tüzetesebben megvizsgáljuk. Ez, ez most nekem is el kell mennem rögtön, de Alvaro kollégát egyáltalán nem értem azt, hogy ő azt mondja, hogy ez a költségvetés nem illik be a táj, tájba, a tájképbe. Hát ez az ő következtetése, és az, hogy túl nagy a költségvetés, és nem túl kicsi, ez lenne a baj. Akkor visszautalnék arra, amit az elnökünk mondott a fejlesztési együttműködési kezdeményezésre. Ez nem igaz az egész költségvetésre is. Ha nem tudjuk a nemzeti tagállami költségvetések és az európai költségvetés közötti kapcsolatot megteremteni, és megnézni azt, hogy mi az előnye annak, hogy a bizonyos dolgokat Európában hajtunk végre, hát akkor valóban gondok lesznek. kérném még egyszer a kedves kollégákat, hogy röviden szóljanak, szólaljanak fel, mivel nagyon sok pont van a napirendünkön, és még meg kell majd vizsgálnunk Reimer Böge jelentését is, mivel ez egy nagyon fontos téma jelenleg. Súrjának Köszönöm a szót, elnök úr. Megfogadom a tanácsát is, és rövid leszek. Ahogy hallgattam jelentéstevőnk Szidónia hozzászólását, az az ötletem támadt, különösen az azt követő vita során, hogy itt egy nagyon okos lengyel-lengyel együttműködést láttunk, amihez gratulálok. Szidónia ugyanis élesen szólt és támadott, és mindenki más a védelem oldalára helyezkedett. Ez egy nagyon bölcs taktika volt, én is ebbe a sorba tartozom. Ugyanis ismerjük el, hogy ilyen világos bemutatót, jól megfogalmazott célokat és a hozzárendelt költségvetési sorokat ebben a fázisban még nem kaptunk az elmúlt évek folyamán. Én ehhez távol létében is gratulálok a biztos úrnak, természetesen a részleteket illetően rengeteg mindent kritizálhatunk majd és fogunk is hiszen most csak a főszámokkal foglalkozunk. most hadd ne soroljam kozloduit és és így tovább, amiket nem látunk most, hogy a nyakunkon lévő problémák banános túl hogyan fognak megoldódni. Amit viszont ki szeretnék emelni, és a kicsit évődő megfogalmazáson túl fontosnak tartok. Miért van az, hogy a 2010-es költségvetés jelentéstevőjének a szíve jobban dobog, melegebbé vált, mint a 2011-esé? Nem azért, mert az egyik munka már el van végezve, a másik meg még csak előttünk van, hanem azért, mert ezek a célok, amiket most a biztos bemutatott, egy kicsit jobban kötődnek a parlament 2010-es kívánságaihoz, a kríziskezeléshez, eh, mint mondjuk az ifjúság előtérbe állításához. Én inkább udvariassági gesztusnak láttam a biztos részéről, hogy az ifjúsági kérdést egy táblázatban összefoglalta, vagy egy vetített képen, annak a tartalmi részeivel, tényleges számaival én is szívesen fogom támogatni a raportőrt, hogy azok markánsabbak legyenek. De hát ez egy külön kérdés. Azt viszont, hogy ki mondta, hogy az Európai Bizottság az állásteremtést és az európai termelést szeretné erősíteni és növelni, ez egy kulcsfontosságú kérdés, még akkor is, ha tudjuk, hogy ebben a tagállamoknak van az elsődleges feladata, és a nemzeti költségvetések kezében ennél sokkal több esély van, mint amit mi tudunk adni de ha ezek a pénzek jól használódnak föl, akkor eredményes lesz a gazdasági kilábolás. És én azt gondolom és azt remélem, hogy ez továbbra is elsődleges kell legyen. Végül az utolsó megjegyzésem, elnök úr, az az, hogy mindez a szép bemutatás, amit láttunk, kutya fülét nem ért volna, hogyha a költségvetés felülvizsgálatának az igénye a biztos részéről nem hangzott volna el. Itt ugyanis olyan minimális eh, marginok állnak rendelkezésre, ami rendkívül merevvé teszi az Európai Unió költségvetését, mondhatni alkalmatlanná ahhoz, hogy egy változó világban működtetni lehessen. Itt tehát ez a költségvetés a maga minimális marzsinjával, hiszen az two milliárdból 800 milliót elvisz a mezőgazdaságra, a többi egy teljes mértékben alkalmatlan arra, hogy valamiképpen túléljük azokat a változásokat, amik előttünk állnak. Ezért én nagyon bzom abban, hogy minden rossz előjel ellenére igenis lesz egy felülvizsgálat mert enélkül nem tudunk előbbre menni. És a biztos ebben reményt keltett. Köszönöm a figyelmet. Merci beaucoup. Uh, Ann Jensen. Köszönjük szépen. Ann Jensen a szó. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok én is rövid lenni. Ugyanis egyetértek ennek a többségével, ami elhangzott. Sok szempontból azt hiszem, megtasolhatjuk Lewandowski urat, jó munkát végzett. De azt is tudjuk, hogy a marzsok nagyon szűkösek, kicsik, talán még kisebbek, mint ami a bemutatott számokból kiderülne. A négyes fejezetet már említették a kollégák, és az egy b t is, az ügynökségeket. Azt hiszem, nagyon fontos, hogy felvessük ezeket a kérdéseket majd a tárgyalások során. Mennyit tudnak megtakarítani a tagállamok a közös költségvetéssel, és fontos, hogy ezt felvessük a sajtó előtt is. Máskülönben nem kapunk teljes képet arról, hogy mennyire fontos az, hogy legyen egy közösségi költségvetés és ugyanez igaz arra is, a, a, igaz a külügyi szolgálatra is, és az ügynökségekre is. Lewandowski úr azt mondja, hogy itt lesz növekedés, és erre szükség van, és ez tagállami megtakarításokkal párosul, ha egyáltalán lesznek ilyen megtakarítások. De ebben az összefüggés rendszerben elhangzott, vagy beszélt az európai iskolákról is a biztos. Az ügynökségeket létrehozunk, ugye úgy ügynökségeket, és ezért szükség van növekedésre az európai iskolával kapcsolatban is. Van fejlődés ezen a területen, és más kezelésmódra van szükség a rendes iskolákban működő európai osztályokkal kapcsolatban. Itt egy flexibilisebb, egy rugalmasabb alternatívára is szükség lenne. És talán hasznos lenne, hogyha megnéznénk, hogy az adminisztráció területén esetleg honnan lehetne elcsípni valamit a megoldás érdekében. Köszönöm szépen, Ann. Gerje a Köszönöm, elnök úr, nagyon röviden fogalmaznék. Rövid kérdésem lenne Lewandowski úrhoz. Az a dia, amit mutatott, egy költségvetési felülvizsgálatról is beszélt, és nem tudom, hogy ezzel alatt mit értett. Kicsit aggódom itt a több éves keret miatt. Hadd hívjam fel itt a bizottság tagjainak figyelmét arra, amit elhangzott az élethosszíglani tanulásról. Ez az egyik legfontosabb programunk, és aztán mondta, hogy vannak olyan programok, amelyek nem működnek. Legalábbis én így értelmeztem éppen ezért ő úgymond fel akarja ezeket számolni, ezeket a programokat, vagy legalábbis a partvonalon túlra szorítani ezeket a e, programokat. Ugye nem, nem először hallunk olyanról, hogy ha valami nem működik, akkor azt dobjuk ki. Nem pedig azt kellene ehelyett megvizsgálni, hogy e, hogy hogyan lehetne javítani, vagy miért nem működik? Tehát e, ez egy prioritási program, ezek prioritási programok, az a lépés, hogy, hogyha valami nem működik, akkor dobjuk ki, e, az nem megfelelő. Csak azért, hogy visszakapjuk a pénzt, és aztán máshova tegyük, ez nem megfelelő eljárás. Fernández úr. Presidente, muito rápido. Em primeiro lugar, Köszönöm, elnök úr. Először is e, üdvözlöm azt a tényt, hogy nyomon követtük a költségvetési prioritásokat. Ami a az ifjúsági programokat illeti. Nos, minden ifjúsági programot meg kell erősíteni, nem csak az Erasmus programot. Egy befogadóbb megközelítésre van szükség, hogy azok a családok, ahol a gyerekeknek, a fiataloknak nem sok esélyük van, ők is be tudjanak lépni ebbe a rendszerbe. Nagyon fontos, hogy az Erasmus, amelynek ugye van egy vállalkozói alága, tehát Erasmus for Entrepreneurs, ez, e, ez, itt nem áll nagyon sok pénz rendelkezésre. De hát e, de hát minden e, dolog egy kis lépéssel kezdődik, és Nyilvánvaló, hogy az ifjúsági munkanélküliség, amely 20% fölött áll, bennünket is arra kell, hogy vezessen, hogy megerősítsük a létező programokat, illetve új programokat alakítsunk ki. Ugye mi említettük, hogy szükség lenne egy első állásba első munkába állást segítő Erasmus programra, egy Erasmus First Jobra, E, ami, ami szerintünk továbbra is fontos. A másik dolog, amihez hozzászólnék, az a klímaváltozás. E, két milliós összeg hangzott el, holott Európa már most két milliárdot költ. Honnan jön ez a pénz? Grazie. È vero, i margini sono sempre molto... Köszönöm szépen. Igen, sajnos a marzsok gyakran nem elég nagyok, nem én mondom ezt először. A biztos úr bemutatta a pénzügyi kereteket, amikre számíthatunk. Volt már márciusban is egy dokumentum, amely a marzsokat is megemlítette. 200 millióról 850 millióra növekedett a marzs. mars. Most itt ugyan azt hallhattuk, hogy csökkentek a marzsok, azért mégiscsak nagyobb a jelenlegi marzs, mint a régi sürgősségi tartalék volt. Nos, a biztos úrnak mondanám, hogy én attól félek, hogy a tartalék növekedése, amely jelenleg még nem elegendően meghatározott, lehetővé teszi ugyan a sürgősségi küszöbnek az átlépését, ez ugyanakkor nem azt tükrözi, hogy a bizottság hogyan fogja majd a költségvetés felülvizsgálását valóban elvégezni. És hát nagyon attól tartok, hogy a válasz az önkérdésére igen lesz. Godmani szúrja szó. Köszönöm, elnök úr. Én is először egy általános megjegyzéssel kezdeném, hogyha az előadást megvizsgáljuk, akkor látjuk, hogy 12 milliárd a különbség a kötelezettségvállalások és a kifizetések között 2000 11-ben tehát 142 milliárd a kötelezettségvállalás és 130 milliárd a kifizetés. Hogyha 2010-et nézzük, akkor ott 19 milliárd volt a különbség, ha 2009-et nézzük, akkor 23 milliárd volt a különbség a kifizetések és a kötelezettségvállalások között. Tehát a különbség az, az, az csökken, az a terv tehát, hogy, hogy, hogy megpróbálják csökkenteni. Most, hogy sikerül-e vagy sem, az majd később derül ki, hogy mit sikerül kifizetni. Ugye egy dolog az, hogy valamire kötelezettséget vállalunk, más dolog az, hogy ki tudjuk-e fizetni ezeket az összegeket. E, és e, tudjuk, hogy vannak olyanok, akik, e, akik ellenzik a fizetések a fizetések növelését, oda kell figyelnünk, ez egy forradalmi ötlet, e, illetve forradalmi törekvés. Hogyha 2008, 2009, 2010-et nézzük, és a különbségeket, akkor két nagy eltérésre mutathatunk rá. A Lewandowski tervben azt látjuk, hogy az agrárpénzek 2011-ben azok olyan szinten lesznek, mint 2010, a kötelezettségvállalásoknál nulla a különbség, A, a 2009-ben azonban 22%-kal kevesebb volt a kifizetés, mint 2008-ban. A mostani terv pedig az, hogy ezt a deficitet úgymond fedezzük. Az agrárminiszterrel beszélve én kérdeztem, hogy miért nem tiltakoznak eh, ez ellen ő azt mondta, hogy a projektek nem is készültek el, és az idei évre halasztják őket. Hogyha 2010-es költségvetést nézzük, akkor majd látunk egy hatalmas növekedést. Realista vagy sem, azt nem tudom. E, a kérdés, ami bennem felmerül, az, eh, hogy 2011-ben sikerül -e teljesíteni a terveket, nos, azt majd látjuk a 2010-esen is. Eh, ugyanis három év során ekkora nagy eltérések, vagy ekkora ingadozás, hogy előbb masszívan lemegy, majd nagyon fel, hát ez legalábbis kérdéseket vet fel. A másik téma az a kutatás. A hetes keretprogrammal kapcsolatban látjuk, hogy nagyon szép eh, adatok szerepelnek. 2008 azonban nem szerepel 2007, 2009 és 2010 szerepel csak, e, mégpedig felfelé e, menő trendet mutat. Nos, 2008 megtörné, ha ide tennék ezt az adatot. 2008-ban ugyanis csökkent, aztán megint emelkedett. Ezért is hagyták ki. A kutatási kiadások 4,5 e, milliárdot értek el, 2010-ben pedig fél milliárddal kevesebb lesz. Prioritásokról beszélünk, beszélünk, de aztán mégis kevesebb kifizetés történik. Hogyha nem tudjuk teljesíteni, illetve nem mi, hanem azok, akik a programokat csinálják, nem tudják teljesíteni, eh, akkor az most tartalékba kerül, vagy sem? Ugyanez igaz az agrárkiadásokra, és ugyanez igaz a kutatási kiadásokra. Az utolsó dolog, amit nem értettem, az az a merész kijelentés, hogy 2011-ben nem lesznek új álláshelyek teremtve a bizottságon belül. De hát már bocsássanak meg, amikor a parlamentet nézzük, akkor itt nincs ilyen terve be fogják tudni tartani azt az ígéretet, hogy nem lesznek új posztok, miközben, miközben megalakul az új külügyi szolgálat? Nagyon bátor, nagyon merész vállalás ez. Hogyha megint csak három év távlatába nézzük, és ugye a félidős felülvizsgálatról beszélünk itt, akkor nagyon oda kell figyelnünk hogy mi az oka ezeknek a hatalmas ingadozásoknak. Sose magyarázták meg, hogy miért történtek ezek a nagy ingadozások, e, és ne kövessük el még egyszer azt a hibát, hogy hatalmas kötelezettségvállalásokat teszünk, de aztán a kifizetések messze elmaradnak. Tehát én azért megkérdőjelezném a realitást, nem csak a marzsok miatt, hanem azért is, hogy eh, lehet-e ilyen mértékben minimalizálni a különbséget eh, a kifizetések és a kötelezettségvállalások között. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Igaza van, hogy évről évre a régi költségvetési tervezet, eh, ami jelenleg tehát az előköltségvetésként létezik. Tehát az E közötti különbség és a, tehát az E és A közötti különbség, ami év közben valóban megvalósul. Most hát ez mindig is nagy volt, de a jelenlegi vitánk eléggé virtuális. Még egy utolsó hozzászóló, Kárvályó asszony. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek a prioritásokkal tudás, ifjúság, de mint ahogy több kollega itt rámutatott, az ördög a részletekben van, részletesebb adatokra van szükség ahhoz, hogy elemző munkát folytathassunk. Három kis dologra azonban most már rámutatnék, vagy már most rámutatnék. Először is az ifjúság és oktatási tételekben szeretnék egy nagyobb növekedést látni az Erasmus eh, Mundus eh, esetében. Az Erasmus for Entrepreneurs az nagyon kevés, az 2 millió euró csak. Ez csak 1200 fiatalt tudna lefedni, tehát ez szinte egy kísérleti projektnek minősíthető, és nem programnak, és éppen ezért ezt eh, át kell újra gondolni. Második dolog, a keretprogram tervezett kiadásainak növekedéseit üdvözlöm, ugyanakkor az innovációs résznél nagyon alacsony a növekedés. A CIP program, amely a KKV-kat és a versenyképességet is tartalmazza, nos ez csak 4,4%-kal növekszik, még más programok, amelyek az innovációt szolgálják, például az European Institute of Innovation and Technology, ez nem is növekszik, hogy nincs benne. E, az utolsó megjegyzésem, az a kohéziós politikára vonatkozik, reflektálnék arra, amit a biztos mondott, a biztos említette, hogy van egy földrajzi átrendeződés, és hogy az új tagállamok felé irányulnak most a pénzek. Én felhívnám a figyelmet a déli országokra, például Portugáliára, amelyek továbbra is igénylik a strukturális alapokat, illetve kohéziós alapok, szociális alap pénzeit. Nem szabad megfeledkezni ezekről az országokról sem. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szidónia. Madame le rapporteur, vous voulez... Előadó asszony, kívánja néhány szóval lezárni az elhangzottakat? Néhány dologgal lezárom, hát nem tudom, hogy konklúziókat tudok-e mondani most itt eh, eh, ebben a vitában. Köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt, és eh, elmondta, amit gondol, mert ez engem segít abban, hogy elkészítsem a jelentésemet a költségvetési tervezetről. Ugyanakkor utalnék arra, hogy a naptár nagyon szoros, nagyon rövid idő áll rendelkezésünkre, munkatársaimmal feljegyeztünk mindent, és a lehető legtöbbet beemelünk a jelentésembe. Mint ahogy az elején mondtam, természetesen látnom kell a dokumentumot. Nagyon sok kérdőjel van még a fejemben, és úgy tűnik, hogy egy sor dolog amelyet a bizottság bevett a tervezetbe, az megfelel a mi várakozásainknak, azonban van még néhány tisztázandó kérdés is. Nem tudok ígéretet tenni erre, de remélem, hogy a jelentésem vázlata hamarosan elérhető lesz. A többi bizottsági elnökkel is felveszem a kapcsolatot, hogy megkönnyítsem az ő munkájukat, és azt remélem, hogy előbb elkészülünk, mint a tanács. Ez lenne tehát a munkánk ritmusa, és köszönöm minden, köszönök minden hozzászólást. Köszönöm szépen, Szidónia. És hát ahogyan azt Szidónia is mondta, tudjuk, hogy a ö, házszabály szerint még mielőtt a tanács egyetlen olvasatban nyilatkozna a költségvetés tervezetről, a parlament elmondja az első véleményét, az első benyomását. Az előző költség, a korábbi költség, költségvetési eljárásban is hasonlóan jártunk el, tehát elmondtuk a véleményünket, még mielőtt a e, tanács első olvasatban szavazott volna a e, költségvetésről. Most csak egy olvasat van a tanácsnál. Szidónia meg fogja majd fogalmazni a véleményünket. Május 10-e a határidő. Tehát a Költségvetési Bizottságnak akkor kell megvizsgálnia majd Szidónia jelentését. Május 12-e a következő határidő, június 2-án jön el az a biztos a következő az ülésünkre a plenáris ülési szavazás előtt. Tehát fontos, hogy ezt a, ezeket a dátumokat be tudjuk majd tartani. Nagyon szépen köszönöm. A tanácskozásunk tovább tartott, mint azt terveztük, de hát ez az idei évnek a legfontosabb témája, úgyhogy fontos, hogy elegendő időt szálljunk rá, és köszönöm szépen a hozzászólóknak a segítséget. És hát igazándiból most sem fogunk témát változtatni, Láttuk, hogy bekövetkezett az, amitől egy kicsit féltünk. Megérkezett a 2011-es költségvetési tervezet, és hát ez összességében azért eléggé elkeserítő, hiszen igazándiból a 2007-2013-as több éves költségvetési tervezetet, tervezetbe kell beleilleszkednünk, úgyhogy igazán nem volt túl nagy mozgásterünk. A korábbi tárgyaláson, amikor Lewandowski úr először látogatott el a szakbizottságunkba, már elmondtuk, hogy igazándiból a költségvetési felülvizsgálat, a budget review szavakat szinte nem is akarta kiejteni a száján. És hát láttuk, hogy igazándiból egy jó politikai kezdeményezés az, hogyha rá kényszerítjük a bizottság kollégiumát és a bizottság elnökét, hogy valóban felülvizsgálják a pénzügyi perspektívákat, legyenek ambiciózusak, és ezt nyilvánosan lehet csak megtenni nyilvánosság útján tudjuk megtenni, éppen ezért szóbeli kérdéseket tettünk fel a bizottságnak, ezt Reimer Bögge fogalmazta meg, és most arra kérem Reimer Böggét, hogy mutassa be a dokumentumát, és mondja el, hogy hogyan látja a politikai téren a folyamat folytatását. Köszönöm szépen, viszonylag rövid lehetek. A Költségvetési Bizottság Strasbourg ülésén már egy kisebb körben elmondtam néhány gondolatot. Azért szeretném minden esetre felidézni hogyha itt látom magam előtt a költségvetését felelős biztos, akkor még jól emlékszem arra, hogy 2006-ban az Európai Tanács pénzügyi terve kapcsolatos következtetéseinek a meghozatalakor ő tagja volt annak a munkacsoportnak, még az osztrák elnökség alatt, amelyik még nem a Lisszaboni szerződés, hanem még akkor más alapon tárgyalt, és Ralf Walter, szociáldemokrata vett részt ebben a liberálisak képviseletében, és én voltam a jelentéstevő. Megpróbált láttunk, nagyon harapófogóban is azért eredményesnek lenni. Nem voltunk elégedettek. Tudtuk azt, hogy az osztrák elnökség túlment azon, amit tulajdonképpen a tanács tárgyalási mandátuma vonatkozott, és tudtuk azt is, hogy akkor a parlament bizonyos egy része ezt le akarta zárni, mert a pénzes fazékhoz akartak hozzáférni. Megpróbáltuk a pénzügyi követelések egy részét átalakítani különböző reformokba, ami szintén előnyös lenne a parlament számára. Mm beleértve a kül- és biztonsági politika számára és kértünk átcsoportosítást, és az intézményközi megállapodás mellékletében ezt mind belefoglaltatott. Az eredmény csalódást okozott, bizonyos nyilatkozatok, amelyek a review-val, a felülvizsgálattal fügtek össze, máshogy kerültek értelmezésre mint ahogy mi gondoltuk. A bizottság Got és a tanácsot is a következtetések felhívták arra, hogy 2008-2009-ben végezzenek el egy felülvizsgálatot. Ezt máshogy értelmeztük mi, mint a tanács vagy a bizottság, amely a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatos bonyodalmak és csúszások miatt, illetve az új bizottság felállása miatt csak nehezen vagy egyáltalán nem tudta betartani ezt az időpontot, a 2008-2009-et. A szóbeli kérdést a bizottsághoz és a tanácshoz egyaránt intéznénk majd a plenáris ülésen. Ennek a magyarázata az, hogy ez az egész probléma, hogy ezeket a kérdéseket napirendre tűzzük. Természetesen abban a kontextusban értelmezhető, ami hát ilyen apró betűkkel a költségvetési rendeletben is ott található. A szükséges technikai, politikai korrekciókat el kell végezni, és a Lisszaboni szerződéssel összefüggő kérdések miatt is szükség van a felülvizsgálatra. Tehát ez a három elem kap fontos szerepet. Jören jogosan beszélt már erről, a bizottság jelentése az Európai Unió működésére vonatkozó szerződésről fontos megalapításokat tartalmaz, és nélkül a meglévő intézményközi megállapodást 2013-ig egyáltalán nem tudjuk észszerűen módosítani. Mert előtt a kérdés előtt állunk, hogy megszületik egy új megállapodás, felhasználjuk-e az intézményközi megállapodás módosítását, a több éves pénzügyi keret módosítását arra, hogy a, azokat a hiányosságokat, amiket most már jól kellene látnunk, megpróbáljuk eltüntetni, leépíteni, és megpróbáljunk megoldásokat találni. Vagy pedig most három évig mindig lesz egy éves költségvetési eljárás, aminek bizonytalan a kimenetele, és e, ami még nehezebben bonyolódik majd, mint amit az elmúlt e, három évben megéltünk. De az új bizottság e, politikai prioritásai nulla lehetőséget kapnának. Mindezeket előre bocsátva azt szeretném javasolni, hogy talán a következő módon járjunk el ez a két szóbeli kérdés, ezt a két szóbeli kérdést vigyük a plenáris ülésre. Természetesen be kell tartani azokat a határidőket, amelyre a tanácsnak szüksége van, tehát három hét, három hét korábban kell, hogy a tanács megkapja a kérdéseket. Ezért eh, holnap eh, kellene a döntést meghoznunk erről. Eh, a szocialista frakció, úgy láttam, hogy több módosítást is benyitott a szövegre vonatkozóan. A vita, vagy még a ma elhangzó hozzászólások kapcsán, talán még ma délután próbáljunk meg egy szöveget megalkotni. A szociálisták néhány javaslatát el tudom venni, át tudom venni, de néhány, néhány a problémám van, például a címre vonatkozó javaslatokat nem tudom elfogadni, de hát azért pragmatikusan fogunk majd ezekről vitatkozni. A a bizottságot és a tanácsot, ugyanis ezzel arra kényszerítenénk, hogy most már válaszolni kényszerüljenek azokra a problémákra, amit a 003 felülvizsgálattal kapcsolatban mi felvetettünk, és hogy mindezt egy nyilvános plenáris a keretében valljanak szint. A következő lépés az lenne, hogy a májusi második ülésen ne szülessen állásfoglalás, hanem az ügyrendünket használjuk fel arra, hogy a 84. cikket, amit idézek, tekintsük. A parlament javaslatot tesz jogalkotási aktusok konvenciókra, vagy nemzetközi megállapodásokra, az illetékes szakbizottság elkészít egy ideglenes jelentést a parlament számára, állásfoglalási indítványjal, ami tartalmaz módosító indítványokat a javasolt jogalkotási aktusra vonatkozóan. Ez a cikk elég bájos, ugyanis ez még adni ekünk némi időt, hogy intenzívebben foglalkozzunk néhány részletkérdéssel. Másrészt pedig mutatjuk azt a tanácsnak és a bizottságnak, hogy hát kedves barátaink, itt vannak technikai korrekcióra vonatkozó bizottsági javaslatok, ez nem elég, de komoly tárgyalásokra nem kerül sor a tanács részéről sem. És nem lehet az elfogadni, hogy kapjunk a tanástól egy csomagot, mm, azzal a mottóval, hogy ennyit, vagy dögölj, megmondhatnánk nagyon csúnyán. Ugyanis van ez az említett, van egy cikk, azt hiszem a 312-es cikk ötödik bekezdése, amelyben szintén találhatók, megtaláltok az alapjai annak, hogy hogyan lehetne az együttműködést eh, hatékonyabbá, eredményesebbé tenni. És a bizottság eh, és a tanács figyelmét fel kéne hívni az egész csomaggal kapcsolatos nehézségekre. Többet kellene gondolkozni azon, hogy talán eh, lenne értem annak, ha nem akarnánk még egy második SWIFT ügyet. Ezért hát hasznos lehetne azt mondani, hogy intenzív előkészítő beszélgetések után, amiket ebben a szakbizottságban lefogadtunk, készüljön el egy interim jelentés, az új intézményközi megállapodás és a több éves pénzügyi keret kapcsán, legyen egy vita a plenárison, amit majd júniusban, júniusban reményeim szerint lehetne prezentálni, a Költségvetési Bizottság masszív támogatást kapna a plenáris ülésen, és ezzel erősebb kiindulási pozícióval tudunk a tárgyalásokon részt venni, és a javaslatainkat jobban tudnánk itt ilyen módon érvényesíteni. Kérem tehát, hogy így járjunk el, tartsuk meg ezeket a szóbeli kérdéseket, de ne legyen állásfoglalás, és majd júniusban, júliusban, hát annak függvényében, hogy hogyan mennek a dolgok, egy interim időközi jelentéssel menjünk a plenárisra. Köszönöm. Ez is. Très bien, merci Reimer. Donc. Köszönöm szépen, Reimer. és azt látom, hogy az eddigi tervekhez képest vannak azért módosítások, a főbb kérdések azért megmaradtak, de ahelyett, hogy egy következtetés születte a szóbeli kérdések után aznap, tehát a májusi második plenáris ülés után, hanem a plenáris ülés, a plenáris majd júniusban vagy júliusban egy időközi jelentés alapján, amelyet esetleg Reimer vagy valaki más fog megfogalmazni, és egy közös vélemény alapján születne meg. Tehát ennek alapján foglalna állást majd a plenáris arról, hogy mi működhet a bizottságnál, illetve mi nem. Gárgyen Fraba kért szót. Tessék. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a szóbeli kérdéseket illeti, ezekről már eh, múlt héten Strasbourgban a plenárison volt szó. Már akkor hallhattuk a szocialisták véleményét, amely igen közel áll Böge úr véleményéhez. De azt hiszem, hogy további részletekre van szükség, a pénzügyi keretet nem a Lisszaboni szerződés miatt kell felülvizsgálni, tény, hogy ez is hozzájárul, de már régóta szükség lenne a pénzügyi kereteknek a felülvizsgálatára és hát fontos lenne tudni, hogy miért nem akarták ezt eddig megtenni. Hallhattuk a 2011-es költségvetés tervezetről az előadást, és talán a bemutató alapján további érveket lehetne megfogalmazni, amelyek alátámasztanák, hogy miért van szükség a költségvetés felülvizsgálatára. Nos, ami az időközi jelentést illeti, nos hát jó lenne, hogyha beszélhetnénk erről a témáról, és egy részletesebb dokumentumot tudnánk a parlamentnek bemutatni, amely felsorolná a különböző kritériumokat. De attól tartok, hogy ez túl sokáig tartana hogyha van a szóbeli kérdés, és egy időszak, tehát egy időközi jelentés, akkor nehéz lenne már májusban végleges álláspontot kialakítani. Ha június, július lenne a határidő, tehát nyár előtt még döntést kellene hozni, akkor talán nem lennénk túlságosan nagy csúszásban. Tehát mindenképpen a májusi első plenárison be kellene mutatnunk a végső dokumentumot. Mindenkinek ugyanaz a célja ebben a szakbizottságban, az, hogy előre haladjunk, és meg kell határoznunk a közös stratégiánkat, ez elengedhetetlen. És számomra világos, hogy a szóbeli kérdésben meg kell kérdezni a biztostól, amit Reimer is mondott, hogy írásban mutassa be a 2007-2013-as költségvetés megvalósításának eddigi előrehaladását. És ma reggel a kollégium ezt már megvizsgálta, tehát létezik egy ilyen dokumentum, ezt elmondta a biztos úr is, de azt is elmondta, hogy ezt nem tudja nekünk megmutatni. Tehát ebből le kell vonnunk a politikai következtetéseket. Fontos, hogy májusban már tudjuk, hogy mit kér a bizottság, mint működési és operacionális garanciákat. A pénzügyi perspektívákat módosítani lehetne bizonyos témák körül, ez lenne az egyik megoldás, vagy inkább ö, egy általános ö, módosításra, átdolgozásra lenne szükség. Most ez egy olyan kérdés, amire mindenképpen májusban válaszolnunk kell. Most ami az időközi jelentést illeti, most politikai szempontból azt kellene meghatároznunk először is, hogy ezt júniusban hogyan fogjuk összeegyeztetni Szidónia jelentésével, amely csak a 2011-es költségvetésről fog szólni. Hogy ha esetleg a dátumok átfedik egymást, fontos, hogy összeegyeztethető legyen a két jelentés. Nem szabad, hogy a kettő összeolvadjon. Vagy ha igen, akkor megalapozott politikai döntés alapján kell ezt tenni. Hogy fontos, hogy meghatározzuk, hogy mi alapján akarjuk esetleg felülvizsgálni, módosítani a pénzügyi perspektívát. Hát ezeket a kérdéseket akartam itt világosan felvázolni önök előtt, ezekre mindenképpen válaszolnunk kellene. Hiszen a ősz előtt valamilyen formában, még nem tudom, hogy milyen formában, mindenképpen vitára és tárgyalásra fog majd sor kerülni az intézmények között az Európai Unió pénzügyi eszközeiről, valószínűleg a pénzügyi perspektíva keretében. Tehát valamikor az éves költségvet, tehát az költségvetési év közepe felé erre a vitára, tárgyalásra mindenképpen sor fog kerülni mindenképpen politikai döntést kell hoznunk, hogy hogyan fogjuk ezt a kérdést kezelni. És aztán a, ö, Salvador Garriga kért még szót, meg is adom neki. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Teljes mértékben támogatjuk Reimer Bőge stratégiáját nincsenek előítéleteink, és majd az ideiglenes bizottság ügyének a kérdésére vissza fogunk térni. Nem tartjuk azonban tanácsosnak azt, hogy eh, ahogyan ezt Reimer javasolta, a felülvizsgálat, a review szó helyett a revision szó szerepeljen a címben. Ez nem csak egy szóhasználati kérdés, ugyanis az én értelmezésemben nem ugyanaz a review és a revision. A revízió szó alkalmazása félreérthető lehet, mikor a tanácssal tárgyalunk, akkor figyelembe kell venni a több éves pénzügyi keret jövőbeni igényeit. Ezért azt javaslom, hogy hangsúlyozzuk ki azt, hogy felülvizsgálatra van szükség, de nem egy teljes értékelésre. A jövőben igényeket kell megvizsgálnunk a pénzügyi keretben, és lehet, hogy később szükség lesz egy revízióra is, de most a dolog elején Azért tartsuk meg a jelenlegi címet, hogy legalábbis esélyünk legyen a közös álláspont kialakítására a tanácssal a legfontosabb kérdések kapcsán. Ezért én azt javaslom, hogy tartsuk meg az eredeti kifejezést, a review-t, és maradjunk a mellett, a megegyezés politika mellett, amiről Reiner beszélt, próbáljuk meg a következő hónapokban konszenzusra jutni. A többi elfogadható, azért az állásfoglalásunkról ne feledkezzünk meg, és minél előbb szülessen meg az időközi jelentés is. Euh, Reimer, tu, tu veux ajouter... Köszönöm szépen, Reimer. Kiegészítenéd az elhangzottakat valamivel? Ich würde nur darum bitten. Csak azt szeretném kérni, a szóbeli kérdés szövegével kapcsolatban, hogy a szociáldemokrata frakció javaslatait vegyük figyelembe, és hogyha többi frakció is szeretne módosításokat, akkor ezt ma délutánig jutassák el, és akkor délután már egy új javaslatot tudunk talán elkészíteni. Ami a címet illeti, azt hiszem, hogy itt eh, meg tudunk egyezni, az időközi jelentés kapcsán pedig a Lisszaboni szerződés által indukált módosításokat is figyelembe kell venni. Vannak technikai korrekciók, politikai kiigazítások, és ahol szükség van, revízióra is sort kell keríteni a 2020-as agendával összefüggésben is, ez is benne van a szövegben majd meg kell különböztetnünk az, hogy hol nincs probléma, és mind kell még dolgoznunk. A 2005-ös Európai Tanácsi konklúziókból indulunk ki, akkor White Ranging Review kell, hogy szerepeljen, mert így döntött akkor a tanács, ezt kell így idéznünk, átvennünk, még akkor is, hogyha más helyen időközi felülvizsgálatról beszélünk. A második, harmadik bekezdés megfogalmazásával kapcsolatban nincs gondom, ezt szívesen átveszem így, és a sorrend talán az SSD frakció javaslatának megfelelő legyen a negyedik és ötödik bekezdés kapcsán, itt megint csak a szocialista javaslat kapcsán néhány szót módosítani kell, hogy konszenzusképes legyen a szöveg. Azt javasolnám, hogy a 312. cikk 5. bekezdésével kapcsolatos egész problematikával még ne foglalkozunk ilyen intenzíven. A, itt ez sok minden függ az időközi jelentéstől, a bizottságtól azért mit várunk el, mit szándékozik a bizottság, hogy garantálja a 312. cikk 5. bekezdésének a végrehajtását. Azt hiszem ez a döntő, ez a kérdés. Ezzel tesszük világossá, hogy egyértelmű választ akarunk a bizottságtól, és a e, tanácstól a határozott lépéseket várjuk el. A megalapodás alapja az alkotmányozó konvent volt, és ez a politikai alapja annak, hogy végül is a egyetértési eljárás indulhatott a több éves keret kapcsán. Ebben az összefüggésben kell látni ezt a kérdést, tehát a, volt egy consent procedure a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban, és a megoldási lehetőségek összefügg az eljárás leegyszerűsítésével, ezt a parlamenti eljárásba is be kell ágyaznunk. Tehát ma délután ezt még egyszer átdolgozom, és akkor talán holnap már egy végleges szövegről dönthetünk a szóbeli kérdés kapcsán. Megismétlem, ez egy szóbeli kérdés, ez még nem az állásfoglalás, nem az állásfoglalás szövege, abban majd természetesen még sokkal intenzívebben kell ki fogjuk dolgozni a részleteket, ez egy szóbeli kérdés kapcsán nem lehetséges. Köszönöm szépen, valóban nem hiszem, hogy túl nehéz lenne majd megegyeznünk a szövegről. Egyes frakciók már jelezték a módosítási javaslataikat. Ha másoknak is van ilyen, akkor azt jelezzék Reimer felé, és majd később visszatérünk erre a témára. Most pedig megyünk a napirenden tovább, pedig a nyolcas ponttal fogjuk folytatni. a kohéziós politika irányítási és ellenőrzési rendszerei, valamint a költségvetési végrehajtás jóváhagyásának az állapota. Ivars Godmanis az előadónk, aki nagyon közelről követte az eseményeket, és most ne, megadom neki a szót, hogy elmondja a véleményét. Like, uh, very, I will be very Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden tudom ezt most összefoglalni, nem először van erről szó. Először is mindenki előtt ott van két táblázat, amely megmutatja az alapok abszorpciós rátáit. Tavaly október 1-től január, március, április 1 -e. Egyfelől ott van a szociális oldal, az egyik oldalon, a másik oldalon a kohéziós alap és a regionális alap együtt. És ezek azért vannak együtt, mert az ideiglenes kife, kifizetések együtt szerepelnek, mármint az adatok együtt állnak rendelkezésre. Az országokkal kapcsolatban nem fűznék ehhez különösebb kommentárokat. A regió főigazgatóság áprilisban adta ki a bizottság újabb anyagát a kohéziós stratégiával kapcsolatban. Ez arról szól, hogy ezt a kohéziós stratégiát mennyire sikerült megvalósítani eddig. Én elolvastam, azt kell mondjam, hogy az én értelmezésemben nem elég kritikus. Most, hogyha általánosságban vizsgáljuk meg a problémát, és ugye mindenki beszél a válság társadalmi aspektusairól, de ha megnézzük a szociális alapot, akkor ott sokkal rosszabb a helyzet, mint a regionális és a kohéziós alapnál. Hogyha az egész EU-t nézzük, és április 1-ét, január 1-ét vesszük alapul, tehát január, február, március három hónapra, kivetítve, akkor azt látjuk, hogy 61%-kal eh, nőttek a kifizetések minden országra vonatkozóan eh, a regionális és kohéziós alapból, és csak 12%-kal a szociális alapból. Hogyha pedig eh, megvizsgáljuk, hogy hogyan kapják meg az országok, a tagállamok a szociális alap kifizetéseit, akkor azt látjuk, hogy január 1 után, amikor a tagállamok beadták a papírokat, hogy megkapják a pénzeket, onnantól kezdve álló víz. 12 ország, 12 tagállam onnantól kezdve nem is tett semmit, e, nincsenek ideiglenes kifizetések, interim kifizetések 12 ország vonatkozásában. A 27-ből 12 ország nem kapott egy filért sem e, a szociális alapból, nem tudom, hogy ez miért van így, de ez van. Most kapják az első kifizetéseket egyes tagállamok. A bizottság most jelentette azt, hogy négy éven belül, az egyik tagállam négy év alatt most kapta az első kifizetést, akkor látható, hogy mekkora a probléma és mekkorák a késedelmek. Hogyha a pozitív oldalat nézzük, a regionális és kohéziós alapokat, akkor azt látjuk, hogy a nagy tagállamoknak is sikerült az abszorpciót javítaniuk, és félszer több, mint januárban. Tehát 400-ról 700 százalékra nagy, nagy országok vonatkozásában. Ugye ezek a nagy tagállamok, amelyek mind elkezdték úgymond abszorbálni a pénzeket, lehívni a pénzeket. A végén még azt jegyezném meg, hogy nincsen elemzés a bizottság rendkívüli intézkedéseinek hatósá, hatásáról. 2009-ben ugye növelték a kifizetéseket, 11 milliárdot úgymond előre kifizettek. Sajnálatos módon nincs elemzés arról, hogy ennek mi lett a hatása. Mi úgy gondoljuk, hogy a regi jelentése ugye, amely nyomon követi 0,7 milliárd extra kifizetést, nem tudjuk, hogy ez a jelentés mit fog mondani. De a bizottság ugye egyszerre fizetett ki nagyobb összeget, de ennek az eredményei számunkra ismeretlenek. Hogyha ennek nincsen javító hatása, akkor azért a bizottságnak más lépésekről is el kell gondolkoznia. Én én azt gondolom egyébként, hogy kevés eszközük van, nem nagyon van vannak komoly eszközök a kezükben. Tehát ami a regionális alapokat illeti, nagyon kevés tagállam esett vissza, mindössze kettő az én számításaim szerint, ami azt jelenti, hogy majd az év vége felé, ugye amikor befejeződött, vagy befejeződőben volt a pénzügyi év, akkor elkezdték bombázni a bizottságot iratokkal, majd utána egy nyugis időszak következett, tehát megint az év végén fognak felszaporodni a lekérések, és ez rossz mindenkinek, mert a bizottságnak kevés idő marad arra, hogy elemezze a beadványokat. Nem vagyok annyira optimista, mint Harn úr, aki tegnap a Regi Bizottságban azt mondta, hogy kezdenek mozgásba lendülni a dolgok. Igen, kezdenek, de a szociális alapok vonatkozásában bizonyára van valami probléma, amit én nem értek. Mindenki arról beszél, hogy ez a válság nagyon kemény társadalmi hatásokat váltott ki, negatív hatásokat, akkor nem értem, hogy miért kevésbé hatékony az az alap, mint a többi. Köszönöm. Merci, euh, monsieur le, le rapporteur. Köszönjük szépen. Anderson Pencs asszony, itt van a regi főigazgatóságtól. Kérdezem, hogy válaszolna az előadó kérdéseire. Tessék, öné a szó. Köszönöm. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Uh, yes, please let me... Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, nagyon elégedett vagyok, hogy hozzászólhatok néhány kérdéshez, amelyeket a raportőr felvetett. Valóban a regionális és a kohéziós eh, alap kapcsán azt látjuk, hogy javult az abszorpciós ráta a 2007-2013-as időszakban. 15% volt ez átlagosan idén. És amit a raportőr is elmondott, eh, azt láttuk, hogy történt előrelépés. Hadd szóljak néhány szót arról, hogy hogyan dolgozunk együtt a tagállamokkal, annak érdekében, hogy a megvalósulás az országban jobb legyen megfelelőségi értékeléseket végzünk. Áprilisban csak 21 programunk várt még jóváhagyásra. Nagyon intenzíven dolgozunk együtt ezekkel az országokkal és az ETC hatóságokkal, hogy fel tudjuk mindent gyorsítani. Bízunk abban, hogy a következő két hónapban már az összes megfelelőségi értékelést jóvá tudjuk hagyni, hiszen ha ez nem történik meg, annak a következménye késés, csúszás lenne. Ami a projektek kiválasztását illeti, a bizottság március 31-én készített el egy jelentést a projektek kiválasztásáról. Ez először történt, ez egy új követelmény az új programozási időszakban és pozitív jeleket tapasztaltunk. Általában 28 százalék nál történt már ilyen projekt kiválasztás, bár van a különbségek a tagállamok között. Ez is jól jelzi azt, hogy a projektek beindulnak az adott helyszínen, és elindulnak a kifizetések is. Köszönöm szépen, Vogel úr a szó. Köszönöm, elnök úr. Nagy érdeklődéssel olvastam, néztem a táblázatokat, a számokat, különösen az Egyesült Királyságra vonatkozó számokat, és örömmel látom, hogy az Egyesült Királyság átlagon felül teljesít a regionális alap, szociális alap teljesítése tekintetében is. Az Egyesült Királyság kapcsán, hogy látom, hogy nagy különbségek vannak a régiók között a kifizetési arányok ráták kapcsán, és az alokált, illetve a már elköltött vagy kifizetett összeg között is nagyok a különbségek, akár több mint 50 százalékos lehet a különbség. Ennyit már odaítéltek, és jóval kevesebbet költöttek el több projekt kapcsán is. Több tagállamban is javítani kellene ezt az arányt, az odaítélt pénzeket valóban jobban el kéne költeni, meg kellene nézni, hogy mi akadályozza ezt a tagállamok szintjén, de akár az, akár az EU szintjén is, tudom, persze az állami támogatás szabályok is lehetnek ilyen akadályok, ezek sokszor nagyon bonyolultak. Szerintünk mindent meg kéne tenni azért, hogy az odaítélt pénzeket elköltsék. Köszönöm, Szálvádori a szó. Köszönöm szépen. És megnéztem ezt a dokumentumot, a kollégám dokumentumát, ezeket az oszlopokat, és valóban furcsa az, hogy a kifizetések oszlopban kilenc olyan tagállam van, ahol nem történt kifizetés. Most hát a előadó tudja-e, hogy vajon miért nem történt semmi január óta, egészen áprilisig. Hiszen ez az év egy nehéz év, a tagállamoknak valószínűleg szüksége van a projektek finanszírozásához, a közösségi forrásokra. Úgyhogy szeretném tudni, hogy vajon az előadó tudja, hogy miért nem történt semmi, illetve szerintem mindenképpen elemezni kellene az okokat, hogy miért nem történt semmi. Ez mindenképpen eh, hasznos lenne a mi szakbírunk, és egyébként az összes képviselő számára is, ha ezeket tudnánk. Köszönöm szépen. Most ahogyan azt Godmanis úr mondta, egy eléggé furcsa rendszerben vagyunk, hiszen egyik oldalon a gazdasági válság miatt olyan utasításokat adtunk, melyekkel a programokat, illetve a kifizetéseket felgyorsítottuk. Találtunk forrásokat, amelyekkel az általános gazdaságélénkítő csomagot finanszírozni tudtuk, két, kétszer két és fél milliárd euróról van itt szó, és két egymást követő költségvetési módosításban a tanács azt kérte, és egyébként félig sikerült is elérnie, hogy több mint 5 milliárd plusz pénzt utaljunk át, 3 milliárdot már átutaltunk, és most megint azt kérték, hogy további két és fél milliárd plusz pénzt utáljunk át. És hát mindez teljesen ellentmondásos. Olyan bonyolult eljárási előírások vannak, amik miatt, hogyha felkívánjuk gyorsítani az eljárásokat, akkor azt látjuk, hogy ez nagyon-nagyon nehéz. És kérdezem Godmanis urat, hogy kíván-e válaszolni a kérdésekre. Igen, tessék. I want, I want to stress one thing. Nem, egy dolgot szeretnék kihangsúlyozni. Ennek teljesen igaza van. nagyon sajnálom, mert sokat dolgoztam a számokkal, és hála Istennek a számokban eh, nincsenek olyan különbségek, mint amiről a bizottság beszél. Ha megnézzük az első ö, oszlopot, az európai közösség eldöntött már ezekről, akkor ebbe az tartozik, amiről politikailag 2005-ben döntés született. Különbség nagyon kicsi. Ugyanazokat a számokat használom, mint a bizottság, ugyanazt az oszlopot. Surján Ullal részt vettünk a Monitoring Bizottságban, és az ellenőrzésen láttuk, hogy a különbségek nagyon kicsik. Másik dolog, kollégámnak teljesen igaza van, két hiba sajnos belecsúszott a táblázatomba. Az első hiba, hogyha megnézzük az RDF, SDF-et, itt az 53 százalék szerepel, és 29, ezeket korrigálni kell, nem tudom, hogy csúszott bele a hiba, holnapra kijavítom. Tehát három szám nem stimmel. Írország, március, Luxemburg és Hollandia ez a 40 százalék. Ez nem stimmel. Nem lehet, hogy márciusban 40 százalék van, és áprilisban 12. Holnapra hozom a jó számokat. Elnézést kérek. Az utolsó dolog viszont komoly. Ahogyan én értelmezem, hogyan lehet az, hogy három vagy négy hónap elmúlt, és még nem történt semmilyen időközi kifizetés. Ez így van. Lát, megkapták az időközi kifizetésre vonatkozó táblázatot, és nem változtak a számok. Tehát januárban ugyanaz a szám szerepel, mint áprilisban. Miért van ez így? Szerintem, és hogyha megengedik, majd ezeket a kérdéseket felteszem a regi főigazgatóságon is, hiszen ők felelősek ezért, nem a költségvetési főigazgatóság és hogyha korrekt választ adnak, akkor erről majd írásban fogom tájékoztatni a szakbizottság tagjait. Tehát az év elején egy teljesen inaktív időszakban ugyanaz a szám szerepel, mint most áprilisban. Úgy tűnik, hogy valami nem stimmel akkor ezzel a mechanizmussal. Az év végéig megyünk előre, azután akkor fizetnek csak, hogyha ez így van, akkor ez nem egy jó gyakorlat. De tájékozódni fogok, és mint mondtam, írásban tájékoztatom a kollégákat arról, hogy mit válaszolt a DG Regi. Köszönöm szépen. Valóban eléggé furcsa, hogy költségvetési időszakok eh, vannak, ugyanúgy, ahogy a mezőgazdaság, illetve az építkezések területén is. Hát a mezőgazdaságban van aratási idő, van szerelemnek is ideje a tavasz, és hát úgy tűnik, hogy a költségvetésben is van olyan időszak, amikor a kivizetésekre sor, sor kerül. És hát kérdezem, hogy Szilvesztris kolléga itt van-e még? Á, úgy tűnik, hogy elment. Hát ha Szilvesztris kolléga elment, akkor megkérdezném, hogy tudja valaki átven, el tudja valaki venni a helyét. Itt a, az intézményközi tájékoztatási csoport munkáját kellene ismertetni. Ha ezt senki nem tudja most megtenni, akkor azt javaslom, hogy talán hagyjuk itt abba a munkát, tehát tudják, hogy kivételes módon a 2011-es költségvetési terv bemutatása miatt kicsit rendhagyóan rendeztük meg az ülésünket. Ma délután nem lesz ülésünk, a koordinátorok fognak most egy negyed óra múlva ülésezni a tolmácsokkal, és holnap reggel folytatjuk a munkát. Mindenkit arra kérek, hogy vigye magával a dokumentumait, ugyanis nem ebben a, dok- ebben a teremben fogunk ülésezni, hanem az, az Antal József teremben, ö, szárnyban, a negyedik emelet Q1-es teremben. Tehát kérem, hogy vigye mindenki magával a dokumentumait, és holnap hozza azokat magával. Az ülést lezárom, és a koordinátoroknak adjuk most át a termet. Köszönöm. Bon.